Ανοιχτό Προχωρούμε στις αιτιολογήσεις Nos, akkor most rátérünk a szavazatmagyarázatokra. Kérem a kollégákat, akik el szeretnék hagyni a plenáris termét, hogy ezt tegyék meg gyorsan és csöndben. Most pedig Gyufréda asszonyi a szó egy percre, tessék, öné a szó. da un'indagine dell'eurobarometro del duemilaquattordici egy 2014-es vizsgálat azt mutatja, hogy 10 polgárból legalább egy be nem jelentett munkavégző személyt alkalmazott. Görögországban nagyon nagy mértékű a fekete munka de ott van Dánia, Hollandia, Svédország, ahol ugyan jó a hírük az országoknak, de ott is nagyon sok a be nem jelentett munkavégzés, főleg az építés, építés területén. Az, ez az új platform, amely a be nem jelentett munkavégzés megakadályozását célozza. Ez egy nagyon jó kezdeményezés. Azoknak a, a fekete munkavállalók 60%-a azt adta meg indoknak, hogy kevesebb adót akar fizetni, vagy nem akar kiadástba bocsátkozni. Azt gondolom, hogy a szabályok egyszerűsítése nagyon fontos, de ezzel a garanciákat nem lehet veszélyeztetni. Másik oldalon pedig csökkenteni kell az adóterheket, hiszen ez nagy előrelépést jelenthetne. Köszönöm szépen. Egy percre megadom a szót González Penyász asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nehéz a bennem jelentett munkavégzést kvantifikálni. Egy, Spanyolországban 20%-ra teszik, a GDP 20%-ára teszik a, a fekete gazdaság mértékét. Ez egy hatalmas kiesés, a bennem jelentett munkavégzés egyre növekszik. Ez a gazdasági válsággal csak növekedett, illetve a e, megszorításokkal. A prekaritás e, ezzel erősödött, a kitettség, leginkább a, leg, e, a leggyengébb munkavállalók, a bevándorlók, a nők, az áll vállalkozók. Ez a platform, ez egy jó első lépés, ezért szavaztuk meg. Nagyon fontos koordinálni, jobban megismerni egymás gyakorlatát, és érdekes, fontos aspektusokat megosztani. Azonban a probléma gyökerét nem nem szüntettük meg, ezek a munkaerőpiaci reformok eh, Spanyolországban nem megfelelő irányba mutatnak. Eh, szeretnénk együttműködni, de nem szeretnénk azt, hogyha a munka prekaritása erősít, erősödnek. Köszönöm szépen, most pedig egy percre új helyi úrja szó. Azért emelkedtem szólásra, mert szeretném megerősíteni, hogy amiről most szavaztunk, kifejezetten fontos kérdés több millió munkavállaló európában és több országban gy például sajnos hazámban magyarországon is egy jellemző helyzet hogyha körbenézünk szinte minden szektorban tzezresével találunk olyan munkavállalókat akiket nem jelentenek be korrekt módon ezért a saját szociális biztonságuk az állami költségvetés bevétele a társadalombiztostás bevétele ezekben a szektorokban a versenysemlegesség mind mind sérül de valójában azért emelkedek szólásra hogy jelezzem hogy kell hogy legyen a tagállami felelősségvállaláson a tagállami kormányzati az ilyen adózás elkerülési magatartásokat támogató kormányzati politikákon túl kell hogy legyen egy közös platform európában ahol a tagállamok egyeztetnek az uniós intézményekkel és a szociális párbeszédet képviselő szervezetekkel ezért támogattam a mai javaslatot. köszönöm szépen! Köszönjük szépen. Köszönjük, köszönjük szépen. Helen úr kap szót egy percre. Köszönöm szépen. Nos, újra a szimptomákat próbáljuk kezelni, nem pedig a mögöttes betegséget. Miért van az, hogy az emberek gyakorlatilag beleszorulnak a fekete piacba? Hát azért, mert a szabályozott gazdaság túl van szabályozva, túl magasak az adók, a munkakörülmények nem jók, és ezért gyakorlatilag kifizetőt az emberek számára, hogy máshol vállaljanak munkát. A megoldás nem az, hogy még több gyógyszert adjunk a betegségre, hogyha túlzott az állami beavatkozás, akkor nem fogjuk tudni még nagyobb állami beavatkozással megoldani a helyzetet. Egyre több az ellenőr, egyre több a különböző tanúsítvány, de ez megint csak az adóelkerülés malmára hagyja a vizet. Mi az igazi megoldás? Alacsonyabb, egyszerűbb adózás. Annak érdekében, hogy az embereket ne a fekete gazdaságba hajtsuk. Köszönjük szépen. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig Jászlov Jeszka asszony kapszott egy percre. Hölgyeim és uraim, én támogattam az Európai Platform, Platform létrehozását a belem jelentett munkavégzés megakadályozására, mert a rendelkezésre álló adatok szerint némely, némely országban 20% is, az emberek 20%-a is kap támogatást, akik nincsenek bejelentve, azaz nincsen jogilag szabályozott szerződéseik. Tehát gyakorlatilag egy elterjedt problémáról van szó, és nem is tudjuk még, hogy ennek milyen hosszú távú hatásai vannak. Kisebb lesz az állami bevétel, az önkormányzatok bevétele is alacsonyabb lesz, sőt, ezen felül mm, amikor az ember eléri a, az öregségi nyugdíjkort, alacsonyabb lesz a nyugdíja is. Tehát több idős ember lesz, aki szegénységben kénytelen élni. Az munkaerőpiaci problémák nagyon különböző jellegzetéséggel bírnak a, a helyi szinten, és ezért helyi szinten is kell ezeket a problémákat megoldani. Köszönjük. Messerschmidt képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Dániának az egyik legjobban működő munkaerőpiaca van itt Európában nagyon jó a munkaerőpiaci részvétel, kevés a be nem jelentett munkavégzés, tehát más jellegű problémáink vannak, a, a személyek, a szolgáltatások szabad mozgása nekünk nem jelent gondot, minimális a be nem jelentett munkavégzés aránya, azonban az utóbbi tíz évben arról volt szó, hogy még több szabályra van szükség, és miután a nemzeti hatóságoknak nehéz utolérni azokat, akik nem tartják be a szabályokat, mi is nehezebb helyzetbe kerültünk. Nem több szabályzásra van szükség, azt mondom én, hanem azokat kell büntetni, akik tényleg be nem jelentett munkát végeznek, illetve a fekete piacon tevékenykednek. Az országoknak saját maguk javára kell, hogy meghozhassák a döntéseket, ezt meg kell nekik engednünk. Köszönöm. Egy percre Mamikins képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyik legfontosabb előfeltétele a jogállamiságnak az, hogy a társadalom is hajlandó részt venni, és igénye van erre. Ehhez tartozik a, a munkavégzés bejelentése is. A, annak a platformnak a létrehozása, ami most a be nem jelentett munkavégzést megakadályozná, megvan a létjogosultsága, hiszen ez a pénzmosás ellen is felveheti akkor a harcot, és a be nem jelentett munkavégzést is megakadályozhatja. Ez a platform a tagállami végrehajtókat is hívja soraiba, valamint az egyéb tagállami résztvevőket is, szociális partnereket, és ezáltal minden érintett szereplő érdekét képviselni lehet. Nincs azonban még kötelező érvényű előírás, inkább struktúrákat kívánunk teremteni, és ezt üdvözöljük is. Köszönöm, Hárkin kolléga. Én támogattam ezt a jelentést, mert úgy gondolom, hogy a tagállamok közötti együttműködés az információ cserében, illetve bevált gyakorlatok cseréjében nagyon fontos. Kialakíthatunk olyan eszközöket, amelyeken keresztvegyemek segítségével adat bankokat vagy alakíthatunk meg, és ez mint segíthet abban, hogy a be nem jelentett munka ellen fölvegyük a harcot, tagállamokon belül is és határokon átnyúlóan is. Ez fontos, mert a tagállamok bevételtől esnek el, de maguknak, a munkavállalóknak is nagyon fontos ez. Sok munkavállalónak nincs megfelelő társadalom biztosítása, vagy egyáltalán semmilyen biztosítása, és ezáltal kizsákmányolják őket, Minél marginalizáltabb egy, munka, egy munkavállaló, annál nagyobb az esély, hogy kizsákmányolják. Vannak olyan tagállamok, amelyek ki szeretnének ebből szabadulni, tehát opt out kérnek. Nyilvánvaló, hogy ezek az ajánlások mind önkéntesek. Azt a módosítót nem szavaztam meg, amely arról szól, hogy a munkavállalók utazási költségeit nem fizetnénk meg. Köszönöm szépen. Polcsák úr következik. Já jsem toho názoru, že... Köszönöm szépen. Az a véleményem, hogy a munkavégzés költsége eh, az a versenyben egy fontos faktort eh, jelentenek, és szociális kérdések, adókérdések mellett ez egy fontos pillére a versenynek, ezért véleményem szerint a tagállamoknak a saját illetékességükben kell tisztázni ezt a kérdést. Mindemellett a fekete munka valódi probléma, valódi csapás, és a szociális társadalmi rendszer számára, a TB rendszer számára nagyon fontos problémákat jelent, ahogy a kollégáim is említették már. Ezért ezt a jelentést én támogattam, és fontosnak tartam azt, hogy a tagállamok együttműködjenek, információt cseréljenek, hogy a munkaerőpiac valóban a minimális sztenderdeknek megfeleljen. Köszönöm szépen! Köszönjük, Polcsak úr! A következő hozzászóló Kelly úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Részt vettem a mai vitán, de nem tudtam hozzászólni. Úgyhogy most szeretném megragadni a lehetőséget. A fekete gazdaság, vagy ahogy itt most hívjuk, a be nem jelentett munka rendkívül nagy Európában. Egyes tagállamokban a 30%-ot is eléri a részesedése. Úgyhogy ez egy nagyon komoly gond. Henen barátom arról beszélt, hogy az embereket rákényszerítik a fekete gazdaságban való részvételre. Nos, ez a problémának csak egy része, vagy akár töredéke, mert szerintem a hangsúlyt arra kell helyezni, hogy vannak olyan munkáltatók, akik kizsákmányolják a munkavállalókat, ahogy ezt Harkin asszony mondja. Tehát a bevált gyakorlatokat kell cserélni Európa szerte, és ösztönözni kell az embereket arra, hogy befizessék az adójukat, és bevallják a munkájukat. Köszönöm szépen, Kelly úr. Etheridge úr a következő. Köszönöm. A belem munkáról, vagy úgy is nevezhetjük, hogy a fekete munkáról vitáztunk, de nagyon sokféle dolgot hallottunk, arról is beszéltünk, hogy miért vannak olyanok az EU-ban, akik nem tartják be a szabályokat, viszont vannak olyan szabályok, amelyek a versenyképességet torzítják, és pont az EU-ból, Brüsszelből származnak ezek. A brit konzervatív barátaim azt mondják, hogy ez remek, hát ez mutatja, hogy mennyire jó az EU, ugyanis a dolgot nem lehet megvalósítani. Mi az értelme akkor? A munkáspárt, a brit munkáspárt azt mondja, hogy maguk nem tudják mi az, hogy versenyképesség, majd, majd ezt mi megmutatjuk. Sajnos az országunk már romba dönt, mert nem elég versenyképes. Ebben az a furcsa, hogy megpróbáljuk a szűnyeg alá söpörni a problémákat, de aztán mégis visszajönnek. Köszönöm. Demesmaker jelentés következik. Az EU biodiverzitási stratégiának félidei felülvizsgálata ezzel kapcsolatban hallgatjuk meg most a szavazat magyarázatokat. Gyufrida asszony, köszönöm szépen! 2015-ben nagyon nagy nagyon nagy ö, reklámot kaptak a környezetvédelemmel foglalkozó kérdés, kérdések, ö, ekkor volt a COP21 is, mindenki jobban odafigyelt a természetvédelemre és a környezetvédelemre. Úgy tűnik, hogy ma a biodiverzitási stratégia nem annyira van a figyelem középpontjában, és sőt úgy tűnik, hogy eh, kudarcot vállalt. Pedig a biodiverzitás bizony erőforrás. Sőt, gazdasági erőforrás is, és szociális erőforrás is. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a tengeri biodiverzitást minden, mindenképpen védjük az egész Európai Unión. Nem létezik a kék növekedés, hogyha a tengerekben nem garantáljuk a biodiverzitást. Ez azt jelenti, hogy az egyetemeket is támogatni kell, amelyek azok a különböző ökoszisztémák fejlődésével vagy fejlesztésével foglalkoznak, amelyek ezeket tanulmányozzák. Köszönöm. Köszönöm, Stiller kolléga következik. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. A Libe képviselőjéként nagyon fontosnak tartom a sokszínűség megtartását, és nem szabad gyengíteni a jogszabályokat, csökkenteni a bürokráciát, ez nagyon fontos kérdés, a irányelv és, az, és a habitat irányelv, ez nagyon fontos téma a polgárok számára. A fitness check mellett megmutatkozott, hogy csak az Egyesült Királyságban százezer polgár mondta ki azt, hogy a, ezek a környezetvédelmi kérdések nagyon fontosak, és meg kell őrizni Skócia flóráját és faunáját, ez nyilván érvényes a többi tagállamban, tagállamban is. Rengeteg, több mint 200 eh, Európai Uniós jogszabály van, eh, amelyek eh, a faunára vonatkoznak, több mint 100, ami a madarakra vonatkoznak. Ezeket az jogszabályokat a lehető legkorrektebben és leggyorsabban kell végrehajtani. Köszönöm szépen. Mamiginsz képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. a felelős tulajdonos, lakástulajdonos vagy háztulajdonos biztosítja azt, hogy az ingatlan a rendben van, tiszta, és írtja például a rovarokat, a csótányt, ez abszolút magától értetődő. Mindemellett a mi eh, feladatunk az, eh, hogy óvjuk a eh, környezetet, a természetet, de e, ennek eköz nem szabadna elfelejtenünk, hogy a Föld az egyetlen ház, amelyben lakhatunk. Nem fogjuk tudni elérni az Európai Uniós biodiverzitás célkitűzéseket 2020-ra. Ez a félidős felővizsgálat megvizsgálja, hogy a különböző tagállami, illetve helyi struktúrák között jó-e az együttműködés, és a közös mezőgazdasági politika és a halászati politika támogatását is fel kell, felül kell vizsgálni. Harkin képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament arra ösztönzi a tagállamokat, hogy ne tegyék lehetővé az új fracking vagy hidraulikus lepesztés műveleteket Európában. Ez az elővigyázatosság elvére alapszik, illetve az Európai Uniós jogszabályok joghézagainak elemzésére. Elmondtuk, hogy figyelembe kell vennünk a kockázatokat és a negatív környezeti, klíma és biodiverzitásra való negatív hatásokat. A parlamenti képviselők 55%-a támogatja ezt az álláspontot. Azt is el kell mondanom, hogy egy kicsit meglepődtem, hogy én magam is konfliktusba kerültem a választókerületem hatóságával, mert tegnap nemet mondtak a frackingre, nemet mondtam a frackingre, nem úgy, mint a helyi önkormányzati kollégáim. Talán a mai Európai Parlamenti szavazás hatása lehet a továbbiakra. Köszönöm szépen, most pedig Bentsten képviselő következik egy percre. Um, Köszönöm szépen. Én megszavaztam ezt a jelentést, amely nagy többséget is kapott. Örülök annak, hogy a 68. cikkben fenn akarjuk tartani a nagyobb emlősök és állatok hatásának kutatását. Mert például a ragadozó közül a farkas az egyik legfontosabb volt, és védett volt, viszont most már a védett mi voltát újra kell gondolnunk. Köszönöm szépen. Polcsak úr következik egy percre. Köszönöm szépen. Én is támogattam ezt a jelentést, mert a biodiverzitás nem csak a központi mottója az EU-nak, hanem a biodiverzitás tulajdonképpen alapvető jogunk itt ezen a kontinensen. Teljesen nyilvánvaló, hogy a, a stratégia eddig nem volt túlságosan sikeres, és azt is tudomásul kell vennünk, hogy a biodiverzitás nem csak környéz, környezetvédelmi forrás. A környezetvédelme alapvető jog, alapjog. A biodiverzitás azonban szociális elemként is felfogható. Nem támogatom azt, hogy túlságosan sok szabály legyen érvényben, mert szinte jogi ö, értelemben vett infiltrációról is hallottunk itt már, Viszont nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a mi örökségünk az, amit majd a következő generációkra hagyunk a környezetünk kapcsán, és azért nagyon fontos, hogy ők egy élhető világot kapjanak. Köszönjük! Most a legutolsó felszólalón Kelly úr lesz egy percben. Köszönöm szépen! Nagyra becsülöm, hogy a jelentéstevő a biodiverzitás témájának szentelte ezt a jelentést. A 2020-as célkitűzések tekintetében igen fontos ez, és a COP21-es párizsi tárgyalások kontextusában is nagyon lényeges ez. Nyilván amilyen jó, sőt milyen, minél jobb a környezetünk, annál jobb ez az emberek számára, de addig, amíg ez a kiaknázás tart, addig eh, nem lehetünk biztosak abban, hogy minden a legnagyobb rendben van. Tehát meg kell néznünk, hogy mit tehetünk a javítás érdekében, és eh, mindenkinek látnia kell ennek a környezetvédelemnek a, eh, a a hatását a fauna és a flóra vonatkozásában is. Végezetül pedig szeretnék a, az észt elnöknek gratulálni kiváló beszédéhez. Nagyon sokszor általános beszédeket hallatunk, az övé viszont nagyon specifikus volt, úgyhogy gratulálok neki még egyszer is köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Kelly úr! Ezzel tulajdonképpen a szavazatmagyarázatok végére jutottunk. Most megszakítjuk az ülést, és ma délután 15 órakor folytatjuk. Köszönöm.